Chers collègues, je vous propose de prendre place. Il y en a quelques-unes. Kedves kollégák, megkérem önöket, hogy foglalják el helyeiket. A tagok egy tizede nem lesz itt. D'où nos travaux Merci d'avoir euh, patienté. Euh. Nem vagyunk szavazott képesek, de hát nem is lesz szavazás. Mindenesetre elegedem vagyok ahhoz, hogy belekezdjünk a munkánkba, és örülök annak, hogy mindenki ideért nagyjából időben, ami a napirendi pontokat illeti. A tízes napirendi ponthoz érkezünk el. Itt ugyebár egy előadásra kerül sor. Ez egy olyasfajta tanulmány, amit Jean-François Le Pen végzett el, le Pen úr fogja ezt bemutatni, de egy külsős tanácsadó cég végezte magát a kutatást, az Oxford Research elnevezésű cég, és itt az átmeneti állapotban lévő gazdaságról van szó. A tanulmány átvilágítja azokat az újabb meglátásokat, amelyek 18 ágazatot világítottak át, abból a szempontból, hogy milyen új kompetenciákra és szakképzési formákra van szükség. Kérem, senki ne kezdje el olvasni az anyagot, mert hamarosan meghallgathatjuk ezt az előadást. Most átadnám a szót a bizottság képviseletében szakértőnknek, hogy mutassa be ezt a tanulmányt. Köszönöm, elnök asszony. Mielőtt megadom Müller úrnak a szót erről az összefoglaló tanulmány <clears throat> témájában. Egy pár szót hadd mondjak bevezetőként. Ezt a tanulmányt azzal a célral indítottuk, hogy a változásokra jobban föl tudjunk készülni, hogyha ezt jobban előkészítjük, akkor könnyebben megy majd a dolog. Ez képzést, gazdasági fejlesztést és így tovább jelent, és a felkészülés elősegítéséhez persze bizonyos elképzeléssel kell rendelkezni arról, hogy mik lehetnek a jövőbeni fejlemények, merre haladnak a dolgok. A tanulmány célja nem csak az volt, hogy egy anticipációs kultúrát fejleszünk ki, de azt tudjuk, hogy a humán erőforrások annyira fontosak a versenyképességhez, szerettünk volna minden érintettet, érdekelt felett bevonni ebbe a folyamatba, és hát természetesen új kezdeményezés, az új készségekkel kapcsolatos célokat is el kell érni az új kezdeményezésekre vonatkozóan. A lehetséges forgatókönyveket, jövőbeli fejleményeket kívántuk felmérni, a következő módszert annal dolgoztunk, különböző lépésekre mondottuk ezt le. Az első lépés helyzet, a jelenleg és a jövőbeni helyzet felmérés egyes ágazatokban, illetve bizonyos lehetséges fejlemények feltérképezése, hogyan alakulhatnak a dolgok a jövőben. Ezt követően jó néhány lépésben foglalkoztunk a készségekkel, képesítésekkel. Ezeket a tanulmányokat konzulensek, szakértők, tanácsadók végezték, amelyek, akik bizonyos konkrét ágazatban jelentős tapasztalattal rendelkeznek, és persze a vállalkozás fejlesztési igazgatóság segítette őket. Itt láthatják azt a menetrendet, amelyben a parlament is fontos szerepet kapott. 2006-ban egy konferencián rendeztünk a szektorális ágazati politikák témájában. Itt az ágazatok szemszögéből közelítettünk a témához. Ezt követően az elemzésre fordított költségvetések fúzionáltak, ha úgy tetszik, a úgynevezett job relocation, azaz munkahely áthelyezéssel kapcsolatos tanulmány kapcsolódott az előretekintő ágazati tanulmányokhoz. 2008. januárjában indultak igazából be valójában ezek a tanulmányok. Egy szakértői ülés érvényesítette ezeknek az eredményét. Ez év júniusában nyilvánosságra hoztuk az eredményét minden ilyen tanulmánynak, és egy nagyszabású konferencia zárja ezt a folyamatot, ahol bemutatjuk és e, megvitatjuk ezeket a tanulmányokat, ahol nyilván reményeink szerint sokan részt vesznek, e, reméljük ön is elnök asszony. Aktív szerepet játszik majd ennek a fórumnak a munkájában. A tanulmányok mechanizmusát, hogy megérthessük, ehhez fontos látni, hogy hány szereplő vett részt az ágazati tanulmányokban. Az Európai Parlament nem csak azért, mert pénzzel járult hozzá, hanem azért is, mert jó néhány eseményre. Meghívtuk az önök bizottságának titkárságát, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régió Bizottsága, természetesen az ágazati szociális partnereket sem lehetett kihagyni, a Dublini eh, Alapítvány, a SEDEFOP, a külön, az Európai Bizottság különböző érintett főigazgatóságai, gai mind-mind szerepet váltak ebben a folyamatban. A, a szemináriumok során a szágazatokban érintettek mind-mind véleményüket nyilváníthatták. A lehető legszélesebb kört kívánjuk megcélozni a tanulmányokkal. A jövő héten indul az említett nagyszabású fórum, de az ágazati párbeszédek napirendjére is fölkerülnek majd ezek. A nyomonkövetés sem marad el. Azt vizsgálja az egyik tanulmány, hogy hogyan lehet ezeket a készségeket átadni egyik ágazatról a másikra, és a különböző megfigyelőközpontok, ágazati tanácsok, amelyek esetleg nemzeti szinten működhetnek, hogyan segíthetik az együttműködést a munkahelyteremtés, illetve a készségfejlesztés terén. Ez a másik olyan terület, amelyet vizsgáltunk. Nem szeretnénk most további részletekbe menni, hanem egész egyszerűen csak próbáltam felvázolni ezt a folyamatot, a mechanizmusait. Természetesen vannak új projektjeink, ezekből kettőt szeretnék kiragadni. Az egyik az úgynevezett um, eszköztár, amely segítheti az ez irányú munkát, a másik pedig a nemzeti szinten működő megfigyelő központok hálózata. Elnök asszony, én szerettem volna elmondani. Köszönjük, mondja az elnök asszony. Most pedig Kimler úr kapja meg a szót. Well, thank you very much. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Először is azt szeretném elmondani, hogy rendkívül átfogó adatmennyiséget láttunk itt. Több száz szakértőt fogad magába ugye ez az ágazati áttekintés, és mindezt összevéve, összefoglalva ez az egyik legátfogóbb eh, tanulmány, amit valaha is végeztek eh, ezen a területen, és eh, az európai munkaerőpiacot ez világította át talán a legátfogóbban a termelői, előállítói ágazattól egészen a harmadik ágazatig, a szolgáltató iparig terjed ennek a tanulmánynak a spektruma, beleértve a szociális munkát, az egészségügyi tevékenységeket, és azt látjuk, hogy ezek a munkakörök az európai munkavállalók több mint 60%-át jelképezik. Ezek alapján lehet bizonyos előrejelzéseket megtenni, be tudjuk azonosítani a mennyiségi és a minőségi elemzések szükségességét. Figyelmeznünk kell ugyanakkor arra, hogy amikor ágazatokra utalunk, szektorokra, akkor tulajdonképpen az ágazat központi lényegi területére, például a gépjárműiparon belül az előállítói, gyártói sorokra gondolunk. Természetesen ezekhez kapcsolódnak hátulról tekintve és folytatólagosan is más ágazatok, ezek mind összekapcsolódnak. Következésképpen az adatok, azok az előállítói értékteremtő sornak a közepét, a szektor közepét célozzák meg. Bizonyos ágazatok, itt például a tisztító ágazatok, takarító tevékenységek kevesebb előttük és utánuk elhelyezkedő kapcsolódó szektorral tartják a kapcsolatot, ugyanakkor más ágazatok sokkal inkább össze vannak kapcsolódva egyéb ágazatokkal. Mindezeket elmondva azt is szeretném még hangsúlyozni, hogy ez egy folyamatban lévő kutatás, ahogy kollégám erre már rámutatott korábban, ezt meg fogjuk tárgyalni a következő héten, hétfőn és kedden. Ott különféle workshopokra, együtt gondolkodásokra fog sor kerülni, és aztán mindezek alapján megszületik a végső átfogó jelentés. Megfogalmazódott egy kérdés, amit látunk szinte valamennyi tanulmányban is, hogy tudni lik mi a helyzet a képzettségi szint emelésével, illetve annak csökkentésével. Úgy látjuk, hogy diskillinget, tehát a képzettségi szint csökkentését nem nagyon tapasztaljuk egyik ágazatban sem. Van ennek különféle szintje, magas, közép és alsóbb szintje, és ahogy látjuk, azokat a szektorokat, ahol nagyon magas szintű, a magas szintű átképzés, Eh, ide tartozik például a vegyipar eh, és a komputeripar, a középszintű mezőnybe tartozik eh, a gépjárműipar, a hadipar, az elektromechanikai ipar, az alacsonyba pedig a hajógyártás, az építőipar, a szállodaláncok, vendéglátás és a nem fém megmunkáláson alapuló előállítóipar. Ahogy látják, igyekeztünk ezekre a tevékenységekre koncentrálni, hogy látjuk, hogy ezek teszik ki az európai munkavállalóknak több mint 60%-át. Be kell azonosítanunk a különféle trendeket. Korábban is sejtettük már ezeket a meglátásokat, de nem láttuk teljesen világosan. Egyfajta polarizációnak, szétválásnak vagyunk tanúi, ami a készségeket, a képzettségi szinteket illeti látjuk, hogy a magas szintű képzésre való kereslet folyamatosan nő, ugyanakkor az alacsony szintű képzettségre való kereslet drasztikusan csökken. Azt is látjuk ugyanakkor, hogy fontos figyelmet szentelnünk annak, hogy az alacsony szintű képzettség iránti kereslet az sajnos rohamosan csökkent. Tehát egyre inkább szétnyílik ez az olló, ez a polarizáció a gazdasági válság táptalaján egyre inkább felerősödik, és mielőtt ezt részletesebben megnéznénk, azt hiszem, hogy érdemes egy másik tanulmányt is megnéznünk, ez pedig a demográfiai változások, a népesség alakulás. Erről is volt már korábban tudomásunk, bizonyos adatok alapján világosan látjuk, hogy idősödik az európai munkaerőpiacon munkavállalói tömeg, és látjuk ugyanakkor, hogy a bejövők majdnem annyian voltak, mint a kimenők korábban. Ez változó félben van, és újabb szituáció állhat elő a munkaerőpion. Tehát most, ahogy jelenleg állunk, még nem is tekintve a jövőt, látjuk egyértelműen a polarizációt, és látjuk a munkaerő lecserélésének szükségességét is. Ami az ágazatokon átívelő adatokat illeti, ha összehasonlító elemzést alkalmazunk, és megnézzük az éves növekedési mutatókat, valamint az offshore tevékenységeket, akkor látjuk, hogy vannak olyan ágazatok, amelyek a helyükön maradó, nyugvó ágazatoknak nevezhetőek. Ezeket a szolgáltató szektorok között látjuk. Nagy itt a munkanélküliség emelkedése, alacsony a képzettségi szint és az offshoring tevékenység, és igen nagy szükség van a magas szinten képzett munkaerőnek és munkahelyeknek a növelése. Igen nagy szükség van erre. Itt a másik táblázatban a változó előállítói, gyártói ágazatokat látjuk. Itt nem nagyon növekszik a munkanélküliség, magas szintű az offshoring tevékenység, növekszik a magas szintű képzettséget követelő munkahelyek száma, leginkább a végter, végegyártásra koncentrálnak, és elég jelentősen csökken az alacsony képzettségi munkaerő iránti igény. A következő ágazatok az úgynevezett változó félben lévő mozgó ágazatokat jelentik. Itt mag, a, a, munka, a foglalkoztatottság aránya csökken, magas szint az offshore tevékenység, és csökken a magas szint képzettség iránti kereslet. Nos, itt 19 ágazatról beszélünk ugyebár, és itt összehasonlítjuk az éves növekedési mutatókat a képzettségi szintet emelő tevékenységekkel együtt. Itt is látjuk ezeket a, az ágazatokat. Az első az, ahol a vendéglátóipar, a hotel szállodaipar van. Itt alacsony, a következő az alacsony szint itt alacsony szintű továbbképzési tevékenységet látunk. A következő csoportban aztán közepes, közepes szintű továbbképzési tevékenység a jellemző. Ezek a középszintű tudást igényelő intenzív szolgáltatási szektorok. A következő csoport aztán az, amelyiket leginkább az erőteljes továbbképzés tevékenység jellemzi. Itt eh, azok az ágazatok szerepelnek, ahol valószínűleg eh, kiterjedtebb offshore tevékenységnek leszünk tanulni az elkövetkezendő években. Aztán következik eh, az újabb ágazati átvilágítás, ahol az éves növekedést a képzési szinttel hasonlítjuk össze. Itt eh, azt látjuk, hogy eh, a munkavállalóknak milyen a eh, képzési háttere, és megnéztük a különféle ágazatokat, azokat, ahol például nagyon nagy szükség van a jól képzett munkaerőre, ahol a munkavállalók középszintű vagy közép és magas szintű végzettséggel rendelkeznek, és megnéztük, hogy hol van a viszonylag magas munkahely eh, teremtés folyamatban? Hol születnek újabb munkahelyek leginkább? Nos, a pénzügyi és gazdasági válsággal kapcsolatosan azt látjuk, hogy azok a sötét pontok, amiket itt látunk, eh, jelképezik leginkább a munkahely vesztéseket, és eh, azokat a területeket, ahol átstruktúrálták a munkaerő piacot és a munkahely teremtési lehetőséget. Itt van például a gépjárműipar, ahol, ami, amit nagyon erősen befolyásolt a, a válság. A gépjárműipar mellett látjuk itt az építőipart, a pénzügyi eh, szolgáltatásokat, eh, a vendéglátóipart, a textipart és a szállítmányzást, a fuvarozást. A többi szektor, ahol kevesebb hatását érzékeljük a válságnak, eh, például a a hadipar, az energiaipar, az egészségügyi és szociális munkákat, magába foglaló szolgáltatások, a posta és telekommunikációs szolgáltatások. Nézzük, hogy milyen kitartásaink lehetnek a jövőre. Ugye mindenképpen arról szeretnék beszámolni, amire jutottunk a szektoriális elemzés alapján. Itt látjuk a történelmi alakulását a foglalkoztatottságnak, és a jelenlegi tanulmányok alapján azt is látjuk, onnantól kezdve, ahol szaggatottá válik a vonal, hogy hogyan alakult 2008 óta az állapot, csak jósolhatjuk optimista módon, hogy talán egy kicsit jobban alakulnak majd a dolgok a jövő év végétől. Az előrejelzést azt olyan szenáriók alapján végeztük el, amelyekre Jean-François korábban már utalt. Amit világosan látunk az az, hogy azok az áldozatok, amelyek jelentős munkahelyvesztésen mentek át, a válság miatt továbbra is ki lesznek téve ennek a veszélynek, még más áldozatok, így például a textilipar vagy a haripar a kilábalás után nyerhetnek Eh, a folyamatokból. Aztán vannak olyan ágazatok, eh, így például a vegyipar, amelyiket nem eh, amelyikre nem gyakorolt olyan negatív hatást a válság, és ők valószínűleg továbbra is stabilak lesznek. Azt látjuk, hogy az előállítói, gyártói ágazatokat érintette leginkább a munkahelyvesztés, míg a szolgáltatói ágazatok inkább több munkahelyre tettek szert. Következésképpen eh, azt is látjuk, hogy a szolgáltatásokhoz képest számos előállító ágazat egyáltalán nem tudott annyira fejleszteni munkahelyeket. Több kérdés is irányult arra, hogy melyek a legfontosabb kialakuló kompetenciák, amelyekre eh, szükség lehet az ágazatokon átnyúló értelemben. Ezt nehéz megmondani, de mindenképpen elmondhatjuk talán, hogy az egyik eh, legfontosabb eh, megjelenő kompetencia a szociális, kulturális eh, területen a kulturális eh, műveltség és képzettség az a képesség, ami lehetővé teszi, hogy vállalkozzunk, hogy kapcsolatokat teremtsünk. Nagyon fontos az IT műveltség, az információtechnológia területén lévő képzettség, hogy új folyamatokat tudjunk elsajátítani és olyan új képzettségi szintekre is szükség van, amelyek lehetővé teszik, hogy környezetbarát, innovatív fejlődő munkahelyi környezetben tudjunk dolgozni. Az interkulturális menedzsment készség, skill is rendkívül fontos. Az a képesség, hogy nemzetközi értékváltásokon át tudjunk vezetni munkacsoportokat, és mindez természetesen a klíma és munkahelyi változásokhoz is kapcsolódik. Különféle képzettségek, profilok kombinációjára van tehát szükség, és hogyha ezeket ágazatilag próbáljuk lebontani, akkor azt mondhatjuk, hogy a szolgáltatási ágazat a probléma megoldási stratégiákat látja legszívesebben. Minden ágazatban látjuk az információtechnikai képzettség fontosságát, és különösen a gyártóiparban fontos az új eljárások, új gyártói folyamatokkal való megismerkedés, és ezek alapján igyekeztünk egy pillantást vetni arra, hogy a foglalkoztatási mutatók növekedése és a hozzáadott érték növekedése hogyan fejlődik. Itt látunk olyan ágazatokat, amelyek hozzáadott érték növekedést és munkahely teremtés növekedést is mutatnak. Ezek leginkább a szolgáltatói ágazatokból kerülnek ki. Vannak olyan ágazatok, az előállítói, gyártói ágazatok, ahol a foglalkoztatottság növekszik, de mégis hozzáadott értékben közép vagy magas szintű növekedést tapasztalunk. Itt megint csak egy más megközelítést látunk azt eh, nézzük, eh, hogy hogyan, műk, hogyan alakul az idősödés, eh, a munkaerő korosodása. Vannak idősödő ágazatok, és ez itt nagyon súlyos munkaerő keresési, toborzási kérdésekkel kell szembenéznünk, aztán vannak fiatalabb ágazatok, ahol a legfőbb kihívás sok nem kapcsolódnak annyira a munkavállalók idősödéséhez. A következő lépésben a rendkívül rövid áttekintés fő meglátásait szeretném előszámlálni. Azt hiszem, hogy egyfajta tanulságként elmondhatjuk, hogy a munkaerőpiac polarizációja rendkívül fontos jelenség, a különféle képzettségi szintek iránti igény egyre inkább polarizálódik, és ezt mutatják az ágazatokon átívelő, átnyúló tanulmányok, és azt látjuk, hogy a magas szintű képzettség és továbbképzettség iránti kereslet, valamint a esetleg a közepes szintű képzettség iránti kereslet növekszik, és ami az európai kitűnőségnek elnevezett eh, eh, eh, adottságot illeti, ide tartoznak a különféle specializációk, speciális területeken való elmélyültség, de mindenképpen továbbra is súlyos gondot jelent a munkanélküliség. Mindegyik ágazatban látjuk a továbbképzések, újabb képzettségi profilok kialakításának szükségességét, és folyamatosan növekszik a képzési, oktatási szint növelése iránti kereslet is. Tehát bizonyos ágazatokat beazonosítva tanulmányoztuk az európai ipart, Azt hiszem, hogy mindegyik ágazat felmondható az, hogy a képzettségi szint az rendkívül fontos. A hagyományos kompetenciákat, újabb kompetenciákkal, profikulokkal kell kiegészíteni, az új profilok mindenképpen kapcsolódnak a fenntartatósághoz, a környezetvédelemhez, a klímaváltozáshoz, az egészségügyi megfontolásokhoz, és azt is látjuk ugyanakkor, hogy vannak olyan területek, amelyek igazán veszélyeztetettek, és eh, itt különösen erős faktor az idősödés, az öregedés eh, a munkaerőnek, a fiatal eh, munkaerő bevonása nehézkes, és különösen nagy problémát okoz a fiatalok és a nők bevitele a munkaerőpiacra. Vannak tehát bizonyos javaslatok. A 19 szektoron átívelő elemzés azt mutatja, hogy rendkívül nagy szükség van a modernizációra, az oktatásnak, a képzésnek a rugalmasságára és magasabb szintre emelésére. Inter- és multidisziplinális megközelítéseket kell alkalmazni, a különféle érdekelt felek közti kommunikációt, összehangolást fontosnak tekintjük. Vannak ágazat specifikus képzettségi formák, ahol a különféle konkrét kompetenciák elsajátítása fontos, más ágazatokban viszont a kulturális, interkulturális kompetenciák fontosabbak. Sokat mondhatnánk még a különféle képzési programokról, amelyek a KKV-kra vonatkoznak, E, azok a különféle tanulási módszerek és eszközök is rendkívül fontosak, amelyeket itt alkalmazhatunk a magasabb e, szintű online és digitalizált tanulási módszerek. E, ugyanígy meg kell teremteni az élethosszonát tartó tanulás lehetőségét és kultúráját. Összességében tehát fontos azt is hangsúlyoznunk, hogy az innovációra továbbra is rendkívül nagy szükség van, az emberi tőkébe, a humán erőforrásba való beruházás nagyon fontos, és az ágazatok általános arculatát fejleszteni kell, annak érdekében, hogy karrier lehetőségeket tudjunk felmutatni a fiatal munkavállalók számára, a szociális párbeszédet fejleszteni kell, és fel kell karolni a nőket, az idősödő korosztályt, a vendégmunkásokat, a bevándorlókat, és olyan nyomon követő módszereket kell bevezetni, amelyek nyomon tudják követni határokon átnyúló módon is ezeket a változásokat. Ezek tehát olyan elemek és megfontolások, amelyeket ajánlani tudunk most is, és a következő hét elején soron következő workshopok számára is. Köszönöm a figyelmet! présenter cette euh, étude, si j'ose dire, en avant-première au membre de la commission. Nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekes volt ezt a tanulmányt meghallgatni. Biztos fogunk még erről beszélni a jövő héttől itt a bizottságon belül is. Most viszont először is megnyitom a vitát a kollégák számára, Mora asszony. C'est que ça va, l'intervention va ouvrir les appétits. Pillanatnyilag csak egy hozzászólónk van, de biztos többen is fognak még hozzászólni. Euh, euh, köszönöm, elnök asszony. Én is nagyon szépen köszönöm ezt az érdekes meghallgatást, amit ma délutánra terveztünk. Ez a tanulmány nagyon fontos és nagyon értékes, kapcsolódik ahhoz, amit ma délelőtt hallottunk, és még kiegészítő fontos perspektívákat is hallhattunk. Ehhez én is szeretnék néhány dolgot hozzáfűzni. Ez a tanulmány tényleg nagyon jól dokumentálja tényeket, hiszen ágazatokra lebontva mutatja a speciális szükségleteket. Felmerül a kérdés, hogy régiók, illetve országok szerint nincsenek nagyobb különbségek ezeken az ágazatokon belül is. De van néhány olyan pont, amit fontosnak tartok kiemelni. Először is fontos, szükséges több disziplinából is megvizsgálni a dolgokat. Meg kell nyitnunk a illetve a képzésben is fontos, hogy több disziplinára is tekintettel legyünk. Így a képzéssel foglalkozó bizottsággal szorosan együtt kell működnünk, rugalmasabbnak kell lennünk, jobban kell alkalmazkodni tudni, mobilisabbnak kell lenni, és ezt az erre való képzést még meg kell honosítanunk. Egy másik pont, amelyet kihangsúlyozott az előadó, és délelőtt is szó volt róla, és még dolgozunk ezen. Itt arra gondolok, hogy a képzési rendszereket meg kell nyitni a külvilág felé. Ma délelőtt kétségünket fejeztük ki, illetve aggodalmunkat azzal kapcsolatban, hogy a fiatalok nagyon nehezen tudják megtalálni a helyüket a munkaerőpiacon. De hogyha a képzésben is már nyitottabb perspektívát mutatnánk számukra, akkor könnyebben is oda találnának a munkaerőpiacra, könnyebben megtalálnák a helyüket. Egy harmadik pont még, hogy ne beszéljek túl sokáig, úgy gondolom azt a következtetést kell levonnunk, ami a humánus aspektusokat illeti, a, a szociális dialógus fejlődése is, illetve fejlesztése is nagyon fontos. Szeretném összefoglalni azt, ami feltűnt nekem, és politikailag mindig próbára is tesz bennünket. A nyitás, a több disziplina felé való nyitás, nyitottság, új menedzsment, úgyfajta menedzsment, és a jobb szociális dialógus által gazdagodna a munkánk. Köszönöm. Most azonnal szeretne erre reagálni? Igen, elnök asszony, ha lehet, akkor hozzászólnék ahhoz, hogy a fiatalabb munkavállalók hogyan tudnak hozzáférni a munkaerőpiachoz, mert elhangzott ez a kérdés. Úgy gondolom, hogy itt az ágazati tanulmány eh, ennek az ellenkezőjét mutatja. Vannak olyan eh, ágazatok, ahol problémás eh, az, hogy hogyan tudják magukhoz édesgetni a fiatalabb munkavállalókat, ugyanis itt nagyon rosszak a munka körülmények és egyéb problémák is vannak, tehát úgy gondolom, hogy a amikor a fiatalok nehezen tudnak hozzáférni a munkaerőpiachoz, akkor tulajdonképpen emögött az van, hogy a munkaerőpiac nem tudja igazából magához vonzani a fiatal munkavállalókat. És úgy vélem, hogy ezzel együtt ezt a korosztályt mindenképpen nagy kihívás valahogy ellátnunk kell figyelemmel. És akkor mit... És akkor mit lehet válaszul tennünk erre a kihívásra? Nos, az ágazati tanulmányok alapján azt látjuk, hogy egyre inkább tudatában vagyunk ennek a kihívásnak, és azt hiszem, hogy a munka helyekre hárul az a felelősség, hogy megtalálják a megfelelő válaszokat. Javítani kell a munkakörülményeket, a jogszabályokat, azt hiszem, hogy egy kicsit változtatni kell, és nagyobb hangsúlyt kellene fektetni ezeken a szektorokon belül a munkahely körülmények javítására. De az ágazatokon belül azt hiszem az értékelt felek között szorgalmazni kell a párbeszédet, de úgy látom, hogy most már mindenképpen növekszik a tudatosság arról, hogy foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel. Ida Figaro asszonynak adom a szót. Köszönöm szépen ezt a nagyszerű bemutatást. Két kérdés merült fel bennem. Először is, tegnap az Eurostat a munkanélküliségi rátákat nyilvánosságra hozta. A 21 ot tesz ki a fiatalok munkanélkülisége, és a nők között is átlagosan 10 százalék. Ez a 10 százalék, ezt a 10 százalékot részben meg is haladja némelyik országban. Vannak olyan országok, ahol döbbenetes növekedést látunk, ami már szinte hihetetlen, és az okoz számunkra aggodalmat, hogy a tradicionálisan erős ágazatok, amelyekben sok nő dolgozott, illetve sok fiatal, ezek az ágazatok most átrendeződnek, átstruktúrálódnak vagy olyan is van, hogy teljesen visszafejlődnek, Jön még ehhez a nemzetközi koncernek kiköltöztetése más országokba, tehát összességében változásokat látunk, sok tradicionális ágazat teljesen eltűnik, például mint a textil, vagy a ruhaipar, illetve a cipőipar. Például és olyan területek, ahol ezek az iparágak nagyon fontosak voltak, 20-30 százaléka a helyi lakosoknak ebben az, ezekben az iparágakban dolgozott, számukra most nincsenek új munkahelyek. Hiányzik a megfelelő befektetés, hiányoznak a befektetők. Az ön tanulmányában erre a fázisra még egyáltalán nem is tértek ki. Két kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. Először is, hogyan kezelhetjük ezeket a helyzeteket? Mit tehetünk? Hogyan tudjuk a fiatalokat, a munkanélkülieket képezni, illetve tovább képezni, hogyan tudunk új perspektívákat nyitni számukra, honnan tudjuk, hogy melyik állásokat tudnák ők betölteni, illetve honnan tudjuk azt, hogy két-három év múlva milyen szakemberekre lesz szükség így a válság előtt. Köszönöm szépen. Thank you. Um... Köszönöm. Először is egyetértek azzal a korábbi megjegyzéssel, szerint? ebben a prezentációban Európa egészét vizsgáljuk, nem teszünk különbséget a régiók és az országok között. Ebben valóban igazuk van. Egyetértek ezzel. Ha így tettünk volna, akkor nyilván különböző képet kaptunk volna az egyes régiók és országok esetében. Az is igaz, hogy egyes országok és ágazatok esetében a jelenlegi gazdasági válság különösen sok eh, áldozatot szedett. Portugália az emberül a textilipar jó példája ennek. Hogyha a ruhaiparról, textiliparról beszélünk, akkor azt kell látni, hogy ez az állások számának csökkenése tekintetében egy folyamatosan megfigyelhető trend, amelyet csak felgyorsított a válság. A nagy kihívás ebben az esetben mindannyiunk számára az, hogy legyen egy elképzelésünk arról, hogy mikor fogunk átbillenni a holdponton, mikor lesz ebből gazdasági fejlődés, mikor kezdünk a várakozások szerint 2010 közepén, 2011-ben, e, mikor kezdünk el kilábalni ebből a hullámvölgyből. Megpróbáljuk ezt a tanulmányt a krízis, a válság utáni időszakra is valahogy e, ki terjeszteni. A foglalkoztatási adatok, az Eurostat által adott adatok egyes országok munkavállalói csoportok és ágazatok esetében nem túl ígéretesek, nem túl biztatóak. Kiváló a kérdés, mit tehetünk mi? Ez lesz az a kérdés, amelyet a jövő heti fórumon fel kell tennünk. Az ágazati tanulmányok körülbelül egy évvel ezelőtt zárultak. Ez év elején tartottuk a szakértői szemináriumokat, de voltak olyan tolmányok, amelyek jóval korábban lezárultak, még mielőtt a szakértők igazából felmérhették volna a válság igazi nagyságát, mértékét, mélységét. A jelenlegi állapotukban az ágazati jelentések nem térnek ki arra, hogy a rövid távú gazdasági válsággal szemben mit tehetünk, hogyan léphetünk fel. De biztos szólhatunk a jövő héten kezdődő készségekkel foglalkozó fórumon erről. Köszönjük, Bauer Edith! Mm, az egyik kérdésemre részben választ kaptam, mert meglepődve láttam a grafikonokon, hogy például az építőipar vagy a közlekedés, a fuvarozás az a megállapodott ágazatok között szerepel, miközben nemrég a teherautógyártók arról, arról panaszkodtak, hogy 50%-kal csökkenik a teherautók előállítása, mert egyszerűen zuhanik a kereslet az építőipar válságáról, meg rengeteg szó esik, de így most már értem ezt a történetet, hogy az eredmények azok, meg a tanulmányok, a szektortanulmányok azok hamarabb készültek el, még mielőtt a, a válság kitört. Ezen, ezen fölül is van azonban kérdésem. Délelőtt egy kicsikét más szemszögből hallottunk nagyon érdekes előadásokat és láttunk prezentációkat. Az egyik prezentációnak az volt a, az volt a, a végkicsengése, hogy amire összpontosítani kell, azok a, az a kvalifikált ipari munka, tehát nem tudom én, a kárpitos, az asztalos, azok, amik, amik alkalmazhatók a, a szolgáltatásokban és a gyártásban egyaránt. Az önelőadásában egy más következtetésre jutottak, az önök, önök kutatása mást mutat. Azt mondja, hogy ezek a, ezek a foglalkozások, ezek iránt a kereslet rohamosan csökkenik. Hogy tudná ezt, a, ezt az ellentmondást megmagyarázni? A másik kérdésem az itt délelőtt úgy szintén fölmerült, mégpedig az, hogy Európa szerte aránylag nagyon magas a korai iskola elhagyók aránya. Ez körülbelül átlagban 14 százalék körül mozog, vannak országok, ahol ennél, ennél sokkal, sokkal magasabb, különösen a fiúk esetében. Most ezeknek a fiataloknak milyen lehet a perspektívájuk? Én nagyon elgondolkodtatónak tartom azt, amit mondott, hogy a a kevéssé kvalifikált munka iránti igény nő, szeretném hallani, szeretnénk e, e, e körül valamilyen részleteket hallani, hogy melyek azok a munkák, ami iránt nő a kereslet, és vajon ezeknek a fiataloknak mi lehet a perspektívája a restrukturalizációban. Köszönöm szépen. És még van egy fontos kérdésem. Nagyon-nagyon érdekes volt az előadás. Én azt hittem, hogy ez az anyag, ebben megtalálok minden, minden adatot, ami, amiről itt szó volt, de korán sem így van, úgyhogy én nagyon-nagyon szépen kérném, hogyha hozzáférhető a prezentáció, amit láttunk, az nagyon hasznos lenne számunkra, mert nem mindenütt lehetett követni, és érdemes lenne utána nézni egyes, egyes ágazatoknak, egyes kérdéseknek. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Thank you very much. Uh, first... Köszönöm szépen. Először is az úgynevezett um, maradó ágazatok és az offshoring ide tartozik valóban a zárófuvarozásra és az építőipar. Például a teherautógyártás, vagy az építő anyag előállítás lehet, hogy e, ezeket a munkahelyeket Európából áttelepítik egész egyszerűen. Lassabb itt. Ez a tendencia, mint mondjuk a textiliparban staying, maradó, az ebben az esetben azt jelenti, hogy az offshoring alacsonyabb szintű, mint más összevethető ágazatokban. Sajnálatos módon a délelőtti prezentációt én nem hallhattam. A kettő közötti összevetéssel kapcsolatban. Ha jól értettem, ma délelőtt önök azt hallották, hogy a termelésben a magasan képzett eh, munkaerőre kellene koncentrálni, igen, ez az európai termelési kiválóság. Két fajta e, e, milyen ágazat van, termelő ágazat. Mindkettőben a magasan képzett munkaerőre érdemes koncentrálni, de egyes ágazatokban ez nem fogja megelőzni azt, hogy Európából áttelepülnek e, a gyárak, például a textiliparban. Maradnak persze termelési kapacitások, ezek általában a magasabban képzett munkavállalókat és munkahelyeket jelenti majd. Tehát alapvetően mi nem mondunk ellent a ma délőtt hallatoknak. A tanulmányainkból az is kiderül, hogy a szolgáltatások és az ezen belül az alacsonyan képzett munkaerő esetében jelentősen nőtt a foglalkoztatás a válság alatt csökkenő tendencia volt, de mégis a szolgáltatási ágazatban az alacsonyan képzett eh, munkaerőre vonatkozó foglalkoztatás mégis tovább növekszik. Ez nem zárja ki azt, hogy a termelésben a magasan képzett munkaerő esetében hasonló tendencia legyen. De lesz, volt, van és lesz egy működő munkaerőpiac Európában az alacsonyan képzett munkaerő számára to The uh, remark about school leavers, boys, high unemployment. Um, nem azt mondom, hogy nem kell tovább képezni az embereket, azt mondom, hogy Európában jelentős igény mutatkozik az alacsonyan képzett eh, munkaerőre. Remélhetőleg a válságot követően az igazi kérdés az lesz, hogy ezek az ágazatok vonzóak lesznek a fiatalok számára, csak azért, mert eh, rossz az arculatuk, a megítélésük és a munkakörülmények sem túl vonzóak. De előfordulhat, hogy a válság után, hogyha a gazdaság felpörög, akkor eh, ez alacsonyan képzett eh, munkaerőből hiány támad. Végezetül 15 perces prezentációt kaptam felkérést. Van egy 50 perces prezentációm is jövő hétfőre, amiben szerepelnek az adatok, a számok, a konkrétumok. Azt hiszem, hogy a teljes prezentáció nyilván önök számára értékesebb lesz, amit esetleg hétfőn személyesen is meghallgathatnak a fórumon. Köszönöm a szót, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék a kezdeményezéshez, amelyet megtett, hogy ezt a az előadást megszervezte a délelőttit is és a délutánit is. Az a benyomásom, hogy bizottságunk nagyon jól tud működni ilyen módon, ezeknek az előadásoknak a segítségével. Szerintem ezek nagyon pozitívak voltak. Az is, amit délelőtt hallottunk, és amit délután hallottunk. Három pontot szeretnék éríteni. Az első, első az állami szektorhoz kapcsolódik. Azt hallottam az előadótól, hogy az állami szektor perspektívája még mindig nagy. Görögországban a munkanélküliség nagyon nagy probléma, és az is nagy probléma, hogy hogyan teremtsünk munkahelyeket. Az új szocialista kormány olyan döntést hozott, hogy a, az állami szektorban minden ötödik elbocsátott ember helyére csak egyet fognak felvenni. Ezek a számok elgondolkodtatnak bennünket, érdekelne, hogy mit szól ön ehhez. Egy második pont összefügg a képzésekkel, a képzettséggel. Mindig vannak olyan munkahelyek, ahol kevesebb képzettségre van szükség. Itt szeretném érinteni az emigráció kérdését is Görögországban, és gondolom sok más országban is, sok olyan munkahelyet bevándorlókkal töltenek be, amely kevés képzettséget igényel. Úgy gondolom, hogy ez is a munkavilágának része. Ezért feltenném azt a kérdést, hogy a bevándorlók kérdését mennyiben érintették. Egy harmadik pont, melyet említenék, a különböző korcsoportokkal függ össze. Vannak nagyon, nagyon magasan képzett fiatalok, akik mégsem kapnak állást, és különösen éles ez a probléma, mert vannak olyanok, akik már nem annyira fiatalok, hol magasabb, hol alacsonyabb képzettséggel rendelkeznek, de egész jól betöltik a munkájukat. 35-től 45 éves, 52 éves korosztályról szólok itt, nekik még nehezebb munkát találni, attól függetlenül, hogy milyen képzettségük van. Az idősebb munkavállalók sokszor arra kényszerülnek, hogy olyan állásokban helyezkedjenek el, ahol kevesebb képzettség is elég lenne, mint amennyi van nekik. Ez is egy fontos probléma. Köszönöm szépen. Thank you very much. Um, the first one on... Köszönöm szépen. Nos, elnök asszony, ami az első kérdést eh, illeti, nem vagyok biztos abban, hogy világosan értettem a példákat, de úgy vélem fontos megjegyezni azt, hogy eh, figyelmet kell fordítani arra, hogy a szociális munka és az egészségügy, amit bevettünk a tanulmányba, az egy óriási területet ölel fel, itt nagyon sokféle munkahely eh, és munkatípus van, és mindezeket összevéve látjuk, hogy ismétlen ezek az ágazati tanulmányok az európai munkavállalók több mint 60%-át fedik le, és ebben van bizonyos mennyiségű vállalkozói tevékenység, és ennél egy kicsivel kevesebb közmunka tevékenység is. de úgy gondolom, hogy általában véve a szociális munka és az egészségügy az egy olyan ágazat, ahol nagy növekedésnek nézünk elébb az elkövetkezendő években. A másik kérdés a bevándorlók által elfoglalt alacsony képzettségi szintet követelő munkahelyekre irányult. Úgy látjuk, hogy ez nem volt sajnos kifejezetten része a tanulmányunknak, e, ugyanakkor volt egy olyan része a vizsgálatnak, ami azt nézte, hogy a különféle ágazatok hogyan tudják megoldani e, a munkaerő hiányát, és hogyan tudnak szertenni az EU-n kívülről e, munkavállalókra. De ami konkrétan a bevándorlók hozzájárulását illeti ehhez a jelenséghez, erre nem irányult a felmérésünk. A másik kérdés a 35 és 50 év közötti korosztályra vonatkozott. Úgy gondolom, hogy ez kellene, hogy legyen az a korosztály, amelyik a legkönnyebben kellene, hogy hozzáférjen a munkaerőpiachoz. Nem kellene, hogy különösebb problémákkal nézenek szembe, de hogyha itt is problémák vannak, az bizony jelentős kihívás általában mi azt látjuk, hogy itt vannak a jobban képzett eh, munkavállalók, vannak eh, munkaerőpiaci tapasztalataik szemben más korosztályokkal. Tehát a 35 és 50 közötti korosztályt eh, nem azonosítanám úgy, mint amelyiknek különös sebb kihívásokkal és nehézségekkel kell szembenézni, legalábbis a tanulmány nem utal ilyesmire. Hadd, ismételjem meg, hogy ágazati megközelítést alkalmaztunk, a leginkább arra koncentráltunk, hogy eddig hogyan alakultak a folyamatok, és mire készülhetünk fel, mit lehet előre jósolni a válság utáni időszak tekintetében. És kevésbé figyeltünk a régiókra, vagy az országokra, vagy bizonyos munkaerőpiaci csoportokra, az egy másfajta merítést és egy másfajta megközelítést tett volna szükségessé. Köszönöm szépen, elnök asszony. A munkerőpiac fejlődésével kapcsolatban gyakran beszélünk arról, hogy mennyire fontos a készségek fejlesztése és új készségek megszerzése. A multidisciplináris képzés is fontosak és felmerül. A kérdésem az, hogy a tanárok, az oktatók készen állnak-e erre a multidisciplináris, multikulturális oktatásra, amely iránt igény mutatkozik. Ezeket a tanulmányoz, hogy milyen a helyzet a pedagógusok körében? Uh, Igen, azt elmondhatom, hogy az ágazati tanulmányok rámutattak arra az igényre, hogy a képzőket is képezni kell, a pedagógusok és jó papokik holtig tanulnak. A multikulturális, multidisciplináris képzésre vonatkozó ajánlások között ez is szerepel. Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése ezen a ponton? Én talán föltennék egy kérdést szeresképpen, mert most készítjük az európai stratégiát az elkövetkezendő tíz évre, és természetesen az önök jelentésének a következtetéseit is szem előtt tartva tesszük majd ezt. Mit tud ön mondani nekünk politikusoknak arról, hogy mit kell tenni az Európai Uniónak annak érdekében, hogy ezeket a az eredményeket, kutatási eredményeket föl tudjuk használni. Van lenne egy konkrét kérdésem. Itt van például ez a táblázat. Ezen az oldalon, aminek a számát is szemet most hirtelen nem tudom, itt arról beszél, hogy az átlag készségek az átlagosan képzett munkaerőre nincsen igazán nagy igény. Hogyha a fiataloknak azt mondjuk, hogy ne csak írni, olvasni tanuljanak meg, hanem angolul beszélni és internetet használni, akkor ez csak egy átlagos képzettség? Vagy túl sokat kérek, képzelek? Arról, hogy mit is jelent az átlag képzettségi szint? Hogyan magyarázza azt, hogy az átlagosan képzett munkaerő iránti igény ilyen drasztikusan csökken? Nos, pontosan ezek az adatok szolgáltattak mindannyiunknak okot arra, hogy akasztóak lássuk a helyzet helyzetet. Nem annyira 35 és 50 év közötti korosztályról van itt szó, hanem igazából arról, hogy ez az európai eh, előállítói szektor gerince, váza, amelyik a gazdasági fejlődést kellene, hogy szolgáltassa. Itt eh, csökkennek a munkahelyek, itt csökken a munkahelyek száma, és azt hiszem, hogy ez egy igazán nagy kihívás. Nem tudom, hogy jártak-e mostanában az Egyesült Királyságban, de hogyha ott megérkeznek egy vasútállomásra egy automatikus bemondó hang közli, hogy figyelni kell a szakadékra, ami a sinek és az eredmény között van. Azt hiszem, hogy ilyesfajta figyelmeztetés hangozhatná most is. Figyelnünk kell erre a szakadékra, azt látjuk, hogy sokkal nagyobb az alacsony képzettséget követelő munkahelyek száma Európában, mint gondoltam volna. És Szerintem ez veszélyes, mert az alacsony képzettségi szint az veszélyeket rejt magába, alacsony fizetést, rossz munkakörülményeket, és azt hiszem, hogy látnunk kell, hogy sokan vannak azok, akik nem tudnak magas szintű képzettségre szert tenni, számukra is van munka lehetőség Európában. Ami pedig a magas szintű képzettséget illeti, úgy gondolom, hogy ezek a dolgok már maguktól értetődőek, de a legfontosabb dolog az, a legfontosabb rész az a közép, és ott, ami történik, arra kell nagyon figyelnünk, és úgy gondolom, hogy ezen a területen kell újból és újból hangzunk, hangoztatunk a figyeljünk a szakadékra figyelmeztetést. Ez azt jelenti akkor, hogy össz, azzal kapcsolatban mondja ezt, amit mi teszünk. Tehát, hogyha ezt az eredményt összevetjük az ön ágazati elemzésének eredményeivel, akkor arra jutunk, hogy a klasszikus ágazatokban problémák vannak, ami azt jelenti, hogy az innovatív ágazatokban, a termelési ágazatokban kevés fejlődési lehetőséget lát ön az EU-n belül? Ezt szerette volna mondani? Tehát például a textiliparban, illetve az autóiparban dolgozókra gondolt, ugye? Um, Nos, úgy gondolom, hogy ennél egy kicsivel tovább mehetünk, nem csak a gépjárműiparról és a textiliparról van szó, de igazából azt szerettem volna itt közölni, hogy folyik még termelés Európában, de ezt leginkább a magas szintű képzettségű munkavállalók fogják kiszolgálni, és azok a területek, ahol alacsonyabb eh, a képzettség eh, szükséglet, azok eh, kivonulnak majd egyre inkább Európából. Európának ugye egyre inkább a kitűnő minőségű előállítóiparra és termelésre kell koncentrálnia, és egyre inkább ez jelenik meg, és ehhez kapcsolódnak a különféle szolgáltatások. Nem állítom tehát azt, hogy száz százalékban szolgáltató gazdasággá válunk, de mindenképpen látnunk kell, hogy egy jelentős része az európai gazdaságnak és munkaerőpiacnak eh, inkább a magasan képzett eh, munkaerőre fog koncentrálni eh, a, a termelő szektorokban, semmint mondjuk az alacsonyabb szintű képzettségre. Esetleg arra az első kérdésemre is tudna választ adni, hogy mi politikai döntéshozók mit tehetünk a tíz éves stratégiánkra nézve. Nos, úgy gondolom, hogy az egyik fő kihívás, amire most gondolni tudok, az az, hogy javítani kell a munkahelyi körülményeket az alacsonyabban képzett eh, munkavállalók számára is nyilván vannak olyan állásfoglalások, amelyek mind azt hangoztatják, hogy jobb munkahelyekre, jobb munkahelyi körülményekre van szükség. Ez az egyik oldala a résnek, amire figyelnünk kell. A másik oldalon ugyanakkor ott van a különféle keretprogramok, a kutatásfejlesztési keretprogramok, a több kutatás és innováció szükségessége. Ezt is fontos látnunk, ide is nagy erőforrásokat csoportosítunk, és ugyanakkor amire kevesebb figyelmet fordítunk, az azt hiszem az, hogy javítani kell a munkahelyi körülményeiket az alacsonyabb szinten képzett munkavállalóknak. Ah bah alors, normalement la liste des orateurs terminée. Madame Morin. Une question qui me qui m'interroge, Mora asszony, talán még egy kérdést szeretnék föltenni. Nem gondolja, hogy ebben az összefüggésben a szövetségek mentális képviseletével is foglalkoznunk kellene, azaz a munkafeltételekre is tekintettel kellene lenni, attól függően, hogy a fiatalok hogy, milyen képet alkotnak magukban a munkahelyről. Igen. Igen. Azt hiszem, hogy itt meg kell változtatnunk a valóságot. Amikor a valóságos állapotokat megváltoztatjuk, akkor kell aztán majd a jó üzenetre hallgatni. Köszönöm. Az Európai Bizottság részéről nyilván önnek is vannak önöknek is fontos volt ezt hallani, és talán ön is szeretne kérdéseket föltenni, illetve részben önökhöz is intézték a kérdések egy részét. Önök mit kívánnak tenni a tanulmányok eredményével, milyen következtetéseket mondtak le belőle? Két alapvető következtetést vonnék le én ebből. Először is az önök kérdései elsősorban a foglalkoztatás jövője körül forgott, forogtak, visszatérnék ahhoz, hogy ezek strukturális e, tanulmányok nem rövid változásokat vizsgálnak, és nem arra kívánnak választ adni, hogy mi lesz a közvetlen jövőben. Nem, ott a válságon túra kell tekintenünk. A válság azonban csak felgyorsítja azokat a változásokat, amelyek amúgy is megtörténnének. Amikor a különböző forgatókönyvekről, lehetőségekről beszélünk, arról, hogy mik a kilátások az egyes ágazatokban, akkor tulajdonképpen a jövőre vonatkozó stratégiák között kell válogatnunk, el kell ugyanis döntenünk, hogy mit tegyünk, mit tehetünk. Van adók, amiken változtathatunk, és vannak, amelyeken nem. Vannak olyan ten- trendek, tendenciák, például demográfiai, vásárlóerő, ben tapasztalható és egyéb globális tendenciák, amelyek ellen mit sem tehetünk. De például a kutatás és fejlesztés, az oktatás, a képzés olyan területek, ahol tudunk változtatni, tudunk tenni valamit. Három példát hagy hozzak eh, arra vonatkozóan, hogy mit tehetünk az elkövetkezendő években. A védelmi, honvédelmi piacokon például nyitás tapasztalható, a méretgazdaságosság munkahelyek elvesztésével járhat. A tagállamok, uniós tagállamok közötti közbeszerzéseket, illetve kutatást és fejlesztést érdemes lenne koordinálni, annak érdekében, hogy Európa legyen az egyik vezető fegyver gyártóhatalom. Hát nem mindenkinek tetszik ez az ágazat, de mégis itt komoly esélyek vannak Európa számára. A textiliparra vonatkozóan a tanulmányok egyértelműen kimondják, hogy a tömegtermelés nem Európa erőssége, de minőségben tudunk versenyezni. a mennyiségben nem is. Az olyan különleges piacokon, eh, ahol piaci rés mutatkozik, és ahol a minőség a legfontosabb. Ez az, ahol Európának van keresni valója ebben az ágazatban. Más országokban például, más európai országokban nincsen megfelelő képzési, nincsenek megfelelő képzési lehetőségek, nincsenek, nincs itt, nincsenek itt csodaszerek, de vannak olyan lehetőségek, olyan fellépések, olyan kezdeményezések, amelyek javíthatják a helyzetet. Kim Müller beszélt arról, hogy az egész termékpályát kell vizsgálni. Vannak olyan ágazatok, ahol viszonylag kevesen dolgoznak, mégis nagyon nagy hozzáadott értéket termelnek és hát az ágazat, az ipar elsősorban a hozzáadott értékről szól, és ez majdnem minden ipari ágazatra igaz, mármint az, hogy a foglalkoztatási kihívásokat kell vizsgálnunk, azt a kérdést kell feltennünk, hogy milyen emberekre van szüksége az iparnak, milyen embereket kíván felvenni, foglalkoztatni. Például, ha azt mondják, hogy a tartósan munkanélkülieket nem szívesen alkalmaznak, inkább a bevándorlókat, mint a tartósan munkanélkülieket. Ezt meg kell vizsgálni, ezzel tisztában kell lenni. A változásokra fel kell készülni, ezekhez alkalmazkodnunk kell, de a tanulmányok arra mutatnak, hogy az idő szorít, hiszen hogyha eljön az idő a váltásra, de nem vagyunk erre felkészülve, akkor nehezen tudunk majd Eh, átállni, és akkor nem tudjuk a tartós eh, munkanélkülieket például a munkaerőpiacra integrálni. Ezért nehéz előre eh, gondolkodni, ennyire előre tekinteni. Ne átassuk magunkat. Tudjuk, hogy a változások megállíthatatlanok, tudjuk, hogy nem tudunk tő, például a textiliparban mennyiségben versenyezni, hát akkor nézzük meg, vizsgáljuk meg azt, hogy hol vannak lehetőségeink. Fontos, hogy az európai szociális partnerek az iparban együttműködve döntsék el, hogy hogyan tovább, hogyan előre. Ezért minden érintett, érdekelt felet, szervezetet, munkáltatói és munkállalói oldalról is le kell ültetni egy asztalhoz, hiszen sajnos egyelőre ilyen korlátozott a párbeszéd ezen szereplők között. Minden országban hasonló a helyzet, például a textiliparban, de aztán a változások lezajlását követően nem dugják össze fejüket és tárgyalják át, hogy mit kellett volna, vagy lehetett volna csinálni. Európának itt lehet hozzáadott érték az európai szintnek, hogyha egymással információt cserélünk, hogyha megosztjuk a tapasztalatokat és a közös programokat indítunk, akkor segíthetünk egymással. Dans l'affaire de Dell, euh, ou plutôt que de transformer une usine. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy vissza kell gondolnunk e, például a Dell-re, ahelyett, hogy mondjuk ráálltak volna arra, hogy laptop gyárrá fejleszik ki magukat, épp ellenkezőleg okoskodtak, és az történt, hogy a termelő egységeket áthelyezték Lengyelországba, annak érdekében, hogy a jelentős elbocsátásokat valahogy olvasolják és megoldják. Na, minden esetre mindezek fényében szeretném megköszönni a hozzászólásokat. Január 26-án és 27-én fogjuk folytatni a munkánkat. És azt hiszem, hogy most elérkeztünk ennek a szakbizottsági ülésnek a végéhez, de szeretném a Nőjogi Szakbizottság képviselőjét,